Allora, cominciamo. Buonasera a tutti. Kezdjük akkor az ülést. Allora, chiesto oh, velocemente la parola. Akkor gyorsan megadom a szót Audi úrnak. Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy meghosszabbítom a délutáni szavazási ülésszakot, ami nagyon hosszú. Egy fájdalmas témára szeretnék visszatérni. Fazekas úr kinevezéséről van szó. A rendelet 108-as pontja szeretném elmondani, hogy hogyan vélekedünk erről. Szerettem volna tudni, hogy a dokumentumnak mi, mi a státusza, ami a plenáris elé megy. Ha jól tudom, ez a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság dokumentuma Szender kollégánk nagyon jó munkát végzett, viszont a bizottságunk nem szavazott a jelentésről, a nevekről igen, azt mondtuk, hogy igen, nem tartózkodás, de nem szavaztunk jelentésről. Úgyhogy szerintem ezt a dokumentumot nem tudom, milyennek lehet tekinteni, milyennek a státusza ez a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentése, mivel nem vitat nem vitattuk meg, vagyis nem szavaztunk. Mindegyik frakció és 40 képviselő tud ajánlással élni a plenárison. Megkaptuk a magyar kormány válaszát, de ez a válasz nem a kérdésre ad válasz, vagyis minket az nyugtalanít, hogy hazudott Fazekas úr, és olyan valakit nem tudunk kinevezni most akkor, vagy Dajcs úr hazudik, vagy pedig fazekasúr és a magyar kormány nem mondja meg, hogy a titkos szolgálat tagja volt-e Fazekas úr, és a levélben az szerepel, hogy Fazekas úrnak volt egy második neve. Szeretném tudni, hogy ez második név, mint vannak olyan országok, ahol két neve van valakinek, és ez benne van az anyakönyvben, vagy pedig ez egy kód, kódolt név volt, mert hogyha ez kódolt név volt, nem tudom, hogy ez a fordításból kiderül el, akkor ez második névnek tekinthető. Szeretném tudni, hogy a plenárison hogyan fogjuk a, azokat a kérdéseket a küldöttek elé tárni, amelyek minket foglalkoztatnak, és hogyan fogjuk felvilágosítani a kollégákat akkor, amikor a plenárison a szavazásra kerül sor. Geyer úr. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatosnak tartom, hogy ezzel a kérdéssel még egyszer foglalkoznunk kell, hiszen abból indultam ki, hogy azt az eljárást alkalmazok, amelyet a koordinátoroknál megbeszéltünk. Elmondom itt a bizottságban is. Azok, akik hosszabb ideje vannak itt a szakbizottságban, mint én, a szociáldemokraták részéről, azok elmondták, hogy nem az első olyan esetről van szó, ahol egy volt keleti tömbbeli kormány jelöltjét kérdésekkel látják el, kérdőjelesen látják. Másrészt, még az előző ciklusban a szakbizottság eljárás módja a következő volt. A szakbizottság teljes joggal a saját munkájára koncentrált, mégpedig a személyi szakmaiságát vitatta meg, és bíróságként nem viselkedett. Azonban sajnos, ha most így járunk el Odi úr, akkor ez bírósági fellépés volna. Éppen ezért frakcióm nevében ezt visszautasítanám, ráadásul azért is, mert a szakbizottság többségi döntést hozott arról, hogy Fazekas úrt, urat a kétségtelen szakmaisága alapján, szakmai felkészültség alapján jelöljük. Feladatunkat elláttuk, és a levél, úgy hiszem, hogy semmilyen kívánnivalót nem, hogy teljesen egyértelmű. Köszönöm, mondja az elnök úr, szeretném még hozzátenni ehhez néhány megjegyzést. Először is a koordinátorok ülésén tegnap úgy határoztunk, hogy felvesszük az egyik soron következő találkozás napirendjére azokat a módozatokat, amelyeket el fog fogadni a bizottságunk, akkor, amikor hasonló esetek merülnek fel, vagyis szabályokat fogunk meghatározni, amelyeket tiszteletbe tartjunk, és így, hogyha hasonló helyzet áll elő, mint Fazekas úr kinevezésének esete, akkor tudni fogjuk, hogy mit kell tenni. Ami pedig ezt a specifikus esetet illeti szavaztunk, mint ahogy Geyer úr emlékeztetett rá, ami többségében javasolja a plenárisnak Fazekas úr jelölését. A bizottság határozatot hozott, amely szerint az elnöknek írnia kell a magyar hatóságoknak azért, hogy információkat kérjen. Az információkat megkaptuk, és ebben a stádiumban egy levélben, amelyet Buzek úrhoz intézünk, elmagyarázhatjuk neki, hogy mi történt. Mindent elmondunk, mi történt, a szavazásunk, a vitánk, a magyar miniszternek a levele, majd plenárison pedig a politikai frakciók felelősséggel járnak el, ami Fazekas úr kinevezését illeti. Dajcs úrnak adom át a szót, de kérem, hogy rövid legyen, mert ez a pont nincs a napirenden, és szavazunk el. Dajcs úr, gyorsan kérem. Tisztelt elnök úr, tisztelt... Köszönöm a tájékoztatóját. Én úgy ítélem meg, hogy Odi alelnök úr által felvetett kérdés fontos kérdés megítélésem szerint alelnök úr, Odi alelnök úr által felvetett kérdésekre nem ad választ mindaz, amit elnök úr elmondott. Azonban röviden a következőket szeretném elmondani. Elnök úr, a bizottságunk döntése, felhatalmazása alapján fordult levélben a magyar kormányhoz. A magyar kormány erre a levélre választ adott. Ebben a válaszban nyilvánvaló és egyértelmű hazugság szerepel. Ez a nyilvánvaló és egyértelmű hazugság, ez az egész bizottságot, és ezen keresztül az egész parlamentet érinti. A magyar kormány által adott válaszban az a mondat szerepel, hogy Fazakas úrról második nevén, a Stefán néven aktát vezetett a belügyminisztérium. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, az a dokumentum, amit már többször elküldtem önöknek, amit most itt meg tudok önöknek mutatni, ez Fazakas úr titkos ügynöki nyilvántartó kartonja, az úgynevezett hatos karton. És ezen a kartonon szerepel Fazekas úr fedőneve, mint a kommunista titkos rendőrségben dolgozó ügynöknek. Ez a fedőnév a Stefán név, és Fazekas úrnak nem Stefán a második neve. Ez egy nyilvánvaló hazugság. Ezzel a nyilvánvaló hazugsággal, megítélésem szerint valamit kezdenie kell a bizottságnak, mert innentől kezdve, és én egyetértek Geyer úrral, a bizottságunk ne legyen bíróság, de hát egy tíz éves gyermek is a igazságot a hazugságtól, a valóságot a valótlanságtól el tudja választani. Aki tud olvasni, az ebből a papírból látja, hogy Fazakas úrnak a neve Stefán, és ezzel szemben a kormány azt hazudja, hogy a Stefán az ő második neve. Ez nem felel meg a valóságnak, azért nem, mert titkos ügynökként, Stefánként szerepel a magyar titkos szolgálat nyilvántartásában sok-sok dokumentum. Az eljárást, amit az elnök úr említette, azt értjük, ki, ki kialakítja maga álláspontját mindegyik frakció. Kérem akkor képviselőtársaimat, hogy vegyék ezt a tájékoztatásnak, és ennek a tájékoztatásnak írásban is hangot fogok adni, hogy minden információ birtokában tudják a frakciók és a képviselők kialakítani az álláspontjukat. Uh, honorable Gressle, Gressle asszony. Nos, Attól félek, hogy ezután a vita után pontot tartunk, ahol, pontot tartunk, ahol a legutóbb egy olyan kérdésről kell vitáznunk, amiről nem akarunk foglalkozni, és nem is foglalkozhatunk. Ezzel ugyanakkor nem azt akarom mondani, hogy bármilyen titkosszolgálati embereket pozíciókba emeljünk, de éppen ezért kérem, hogy kezdjük meg a szavazást. Akkor folytatjuk, mondta az elnök úr, mert ellentétben azzal, amit Deutsch úr mondott, válaszoltam modi úr kérdésére, és azt kell mondjam, hogy most nincs arra illetékességünk, hogy megnyissuk a vitát. Akkor kezdjük el a szavazást, majd az ülés végén esetleg beszélünk róla. Köszönöm szépen, elnök úr! már hozzászóltam ezzel kapcsolatosan a koordinátorok ülésén. Nem akarom elismételni, amit mondtam. Az elnök úrnak igaza van, új szabályokat kell, játékszabályokat találni a jövőre nézve, de szeretném tudni, hogy ki szól a néppárt nevében, Kressler asszony vagy Dajcs úr? az az érzésem, hogy ugyanahoz a politikai frakcióhoz tartoznak, és közben őket hallgatva úgy érzem, mint a két különböző frakcióról lenne szó. Elnök úr, Elnézést, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban mindenki saját nevében nyilatkozik meg, mindenkinek joga van a szóhoz, mint tudják Gressler asszony a néppárt koordinátora, és ez a helyzet így teljesen világos nekem, és éppen ezért azt mondom, hogy lépjünk előre, és hogyha marad egy kis időnk a végén, akkor visszatérhetünk erre a kérdésre. Kérem önöket, hogy akkor az első napi rendi pontra térjünk át, vagyis mentesítés 2008. év, az EK általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Mielőtt Liberácki úrnak megadom a szót, szeretném üdvözölni a biztos úr jelenlétét, aki rövid nyilatkozatot tesz, mielőtt még elkezdjük a szavazást. Elnök úr, előadó úr, tisztelt tagok, a 2008-as mentesítési eljárás jó ütemben halad. Ez új párbeszéd kezdete volt közöttünk. A múlt hónapban itt voltam kollégáimmal, Annával és Andrejel azért, hogy bemutassam a helyzetet, és az, hogy hogyan halad a ez a munka a kritikus területen a strukturális alapok kérdésében. Kaptak egy levelet, Lewandowski biztos úr és jó magam írtuk alá, elmondtuk, milyen terveink vannak a pénzügyi eh, rendelettel kapcsolatosan. Sefkovics eh, kollega szintén egy listát adott át a civil szervezetekről, amelyek EU finanszírozásban részesülnek. Természetesen a mentesítési ajánlásokat meg fogom vizsgálni, azt, amit áprilisban fogad majd el a parlament, és ennek a megfelelő követését biztosítom. Remélem, hogy ezt az első lépést bizonyítéknak találják arra nézve, hogy szorosan elköteleztem magam amellett, hogy önökkel együtt dolgozom, és a biztos társaim bevonását is biztosítom. A cél az, hogy minél gyorsabban javítsuk a kiadások minőségét. Szeretném kiemelni, hogy még szándékomban áll az, hogy tovább folytassam az elmúlt évek munkáját és az előrehaladást. Egyes esetekben mégis további javításra lesz szükség. Az egyszerűsített jogalkotás, a különböző cselekvési tervek, a megosztott irányítás, csak fokozatosan mutatja meg a hiba rátára vonatkozó pozitívumokat. Reméljük, hogy ezek a javulások már ebben a pénzügyi évben, 2010-ben és ezt követően világossá válnak. De még fontosabb, hogy a gyors előrelépés nem lehetséges, anélkül, hogy igazi együttműködés legyen a többi érdekelt fél között, és itt a tagállamokra és a számvevőszékre gondolok aktív bevonásra van szükség a tagállamok részéről, mégpedig a lehető leggyorsabban. A biztos társaimmal együtt nem fogok várni addig, amíg a pénzügyi költségvetési rendeletet módosítják, hanem emlékeztetni fogom a különböző hatóságokat a felelősségükre a Lisszaboni szerződés értelében, és alkalmazni fogjuk azokat az eszközöket, amelyek a pénzügyi irányítás javítását szolgálják a számvevőszéknek döntő szerepe van abban, hogy függetlenségét kinyilvánítsa, és független nyilatkozatokat adjon a pénzügyi irányításról. A számvevőszék követi ezeket a vitákat, és a DAS biztosítani fogja azt, hogy a különböző területeken javulás következzen be. A bizottság a közeljövőben üdvözli az, hogy külön válasszuk azokat a területeket, ahol a hiba kockázat különböző, vagyis az új és a régi programozási időszakokról van szó. Hogyha a tűrhető, a még tűrési határon belül lévő hibahatárokról van szó, remélem, hogy ezt a kollégák hamarosan elfogadják. Ahogy ez a bizottság kérte, májusban menetrendet fogok önök elé tárni az auditálásról és egyéb munkákról a következő évre vonatkozóan. A cél közös, mégpedig az, hogy javítsuk a pénzügyi irányítást, és az agendának, a menetrendnek a középpontjában ez áll. Szeretném befejezni és köszönetet mondani Liberácki előadó úrnak, azért, hogy olyan sokat dolgozott a 2008-as évi mentesítési jelentésen, és köszönöm ennek a bizottságnak a tisztelt tagjait azért, hogy üdvözölték a bizottság erőfeszítéseit annak érdekében, hogy jobban irányítsuk az unió költségvetését. Köszönöm szemet a biztos úrnak, most pedig Liberácki úrnak adom át a szót a vélemény előadójának. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az alkalmat, hogy erről a jelentésről beszélhetek. A mentesítési folyamat mindig kettős folyamat, visszafelé is kell tekintenünk, és előre is kell nézni. Most sem megy az másképpen, az új mandátum elején vagyunk, és a régi problémákat magunkkal kell vinni, viszont a jövőbeli programokra kell összpontosítani egyúttal. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak, a szakbizottságon belül, akik segítettek nekem, a biztosoknak és a személyzetüknek, munkatársaiknak, és mindenek előtt a szakbizottság titkárságának, mivel nagyon keményen dolgoztak azért, hogy a jelentés megszülessen. Megpróbáltam mérlegelni és a múltban történteket a jövőbeli cselekvésekkel, fellépésekkel együtt tükrözni. Közös felelősségről van szó itt a tagállamok részéről, az európai intézmények részéről, a költségvetés irányítása terén. És ez a jelentés kiemeli azt is, hogy milyen lehetséges lépéseket képzetünk el a különböző szinteken. A mentesítési folyamat még mindig nem kielégítő, szeretném ezt hangsúlyozni még mindig nem kielégítő. Éppen ezért belevettem ebbe az anyagba azt a kérést, hogy az ütemtervet vizsgáljuk felül, és a mentesítési időszakot közelítsük egy kicsit a megvalósításhoz, így elismerem a gyakorlati problémákat is egyúttal. Egyébként célokat is kitűztem a javítás érdekében, Ezekkel kapcsolatosan már komoly lépések történtek a bizottság részéről. Elmondom, hogy a célokat komolyan veszi és vette az új bizottság. Emellett még kértem a jelentésben, hogy bocsássák rendelkezésünkre azokat az eszközöket, amelyek a végrehajtás részletesebb elemzéséhez szükségesek. Ha a különböző programterületeket külön elemezzük, vagy külön ellenőrzési gyakorlatot folytatunk a régi és az új jogalkotási időszak terén mindkettő kívánatos, és remélem, hogy önök támogatni fogják most is a jelentést, és a plenárison is és várom azt, hogy a folytatáson együtt dolgozunk. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a figyelmet. Köszönöm Liberecki úrnak, és köszönjük azt a munkát, amit elvégzett. Most pedig térjünk át a szavazásra. akkor ez a 2008. évi mentesítési gyakorlat először is a határozati javaslatot bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást, ez a mentesítési folyamat egészére vonatkozik, ez a határozati javaslat. In votazione eh, la proposta di decisione sul discarico dei primi quattro punti da 1 a 4. Nézzük meg az első négy pont a mentesítési javaslat. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 24 mellette 4 ellene. Tartózkodás nem volt. Az ötös társtalan. Most pedig a Határozati javaslatot bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig áttérünk a végrehajtó ügynökséggel kapcsolatos szavazásra oktatás, audiovizuális és kultúra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 25 mellette 4 ellene. Most pedig áttérünk a következő ügynökségre verseny és innováció. Nem, egy kicsit visszalépünk, előbb szavazunk Ar a kultúrával kapcsolatos ügynökségről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig áttérünk, mentesítés, a versenyképesség és innováció végrehajtó ügynöksége, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 25 mellette, 4 ellene. Most az egész állásfoglalásról, vagyis az egész Approvato. Passiamo adesso all'agenzia esecutiva. Elfogadva. Most pedig az egészségügy és a fogyasztók végrehajtó ügynöksége mentesítés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 25 mellette, 4 ellene. Az egész javaslatról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig áttérünk az Európai Közlekedési Hálózattal kapcsolatos mentesítési javaslatra. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 23 mellette 4 ellene. Az egész állásfoglalási javaslatot megszavazzuk, vagyis jelentést megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. elszámolások lezárására való javaslat, 14, 15, 16-os, 17-es módosítások, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 24 mellette, 4 ellene. Következő tártalan a 19-es módosítást szavazzuk, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elfogadva. Áttérünk az egész javaslat szavazására megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 24 mellette, 4 ellene. Most pedig az állásfoglalási ott szavazunk meg, egyes módosító indítvány Megnyitom a szavazást. Szóbeli. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. kettes szóbeli módosító nyitvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-est visszavonták, 25-ös módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 27-es módosítás, tártalan, 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminc egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. 31-es. 30-as, mondja az elnök úr. 30-as módosítás. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hármas szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 39-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 40-es módosítás, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenegyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Akkor most következnek a blokkban a 43-as, 44-es, 45-ös módosító javaslat. Ha mindenki egyetért, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es, illetve 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 61-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 62-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az ötös szóbeli módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 69-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 70-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hatos szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvenhatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 77-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 78-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 85-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 86-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 91-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 92-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as. Nem, ez oka fogyott. Következik. 94, 95, 96. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik 97-es, két részben első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 98-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es. Okafogyott. 100-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 103-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 104-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 107-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 7-es szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 110-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 8-as szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 114-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös három részben. Kezdjük első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 116-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosítás 9-es. Megnyitom a szavazást. Tessék, Gájer úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Szeretnék itt egy szóbeli módosítást benyújtani a szóbeli módosításhoz. És itt most a staff regulations-szel kapcsolatos meg, nem, megfogalmazást szeretném szigorítani. A jelenlegi megfogalmazás szerint az Európai Bizottság jelenlegi interpretációját mm, ezzel kapcsolatban fenntartásokkal él, és ezt helyettesíteném én deplores szóval angolul. Nos, ez volt tehát a szóbeli módosítás. Akkor most a szóbeli módosítás szóbeli módosított formájáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 100 as módosítás, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást Elfogadtuk. 122-es. Megnyitom a szavazást. Első részről. Tehát első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 124-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a tízes szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 128-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 11-es szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő fogyott, következik a 130-as és a 131-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Következik a Regionális Szakbizottság egyes módosítása, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as. Megnyitom a szavazást. Illetve 132-es javítja az elnök. 132-es. Megnyitom a szavazást lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 134-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 135-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 136-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 138-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es regionális bizottság részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 12-es szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 10-es a regionális bizottság mellette. Megnyitom a szavazást. Elnézést. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas regionális bizottság Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 13-as szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 141-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 142-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as regionális, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a regionális ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő a hatos, illetve arról. De, hatos, regionális, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 143-as, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hetes regionális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 145-ös első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik 11-es regionális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es regionális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as regionális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Egyes foglalkoztatási bizottság, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes foglalkoztatási mellett, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most következik a 4-estől a 10-esig a Foglalkoztatási Bizottság részéről blogban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 146-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 147-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 149-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 150-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik az NV ez módosításai 1-től 9-ig blogban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most a 9-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az IMCO 1-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. IMCO 2-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 3-tól Imko 5-ig. Megnyitom a szavazást blogban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az Imkó 6-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jön a Tron 1-es, 12 es blokkban megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kult, Kulturális Bizottság 1-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kult 2. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kulturális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kulturális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik ötös kulturális, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kulturális, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kulturális, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas kulturális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences kulturális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes kulturális. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Libe 1-től a 3-asig blokkban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megint csak blokkban szavazunk 151-től 157-ig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most jön a FAM 1-es, a 10-es DEVE módosításig megnyitom, blokkban szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli módosítás 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szóbeli módosítás 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következőről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 162-es módosító, megnyitom a szavazást. elutasítva. Tehát 162-es, 162-es. Tizenhetes szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 100 65-ös módosító, megnyitom a szavazást. Százhatvanhatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 168-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 170-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 172-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 173-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosítós, mégpedig egy 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom azt, amit lezárok, a szavazást. Elfogadva. A következő módosítás a 176-os. Megnyitom a, szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 177-es. Első részről szavazunk, hiszen split volt. Az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 178-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 179-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő módosító a 180-as. Erről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 181-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 182-es módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 184-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 185-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 186-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 187-es, 188-os, ezekről együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 189-190-ről egyszerre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 191. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 194. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 195-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196-os, megnyitom a szavazást. Hogyan? Igen, tehát a 196-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 197-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 198. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A fetőt. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, bocsánat, a 199-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kétszázas. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadom. 201-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 202-es módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazás le van zárva. Elutasítva. 203-as. A szavazás megnyílt. A szavazás lezárult. Elutasítva. 204-es. Nyitva a szavazás. Lezárva a szavazás. Elutasítva. 205-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 206. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 207-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 208-as, megnyitom a szavazást. Bocsánat, ez okafogyottá vált. Akkor most Végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 négy ellenében egy tartózkodással elfogadva. Köszönjük szépen Liberacki kollégának a munkát, melyet végzett. És megyünk is tovább. Na lássuk csak. A következő napi rendi pont 2008-as éves mentesítés az EU általános költségvetése egyéb intézmények. Megadom Csárnecki kollégának, a jelentéstevőnek a szót. Tessék Csárnecki kollégámra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Természetesen az Európai Bizottság költségvetése a legnagyobb rész, a legnagyobb falat, mely mindenki érdeklődését, hogy nem mondjam izgalmat felkelti. Biztosan emlékeznek rá, hogy az elmúlt években egy sor fontos módosított, <clears throat> módosítást alkalmaztunk a tekintetben, hogy hogyan végezzük a munkánkat, különös tekintettel a tanács költségvetésére. De a tanácssal még mindig egy kis problémánk van, nem új dolog ez, Ugyanez a probléma már tavaly is fennállt, amikor novemberben sikerült csak a tanács költségvetését elfogadni. Most pedig a tanács és a külön megbízottak formációja megváltozott, nagyon érdekes anyagot, anyagokat kaptunk a tanácstól. És a főmegbízottól származó információ nem arra van, az évre vonatkozott, amelyiket kértük, de ez éppen ezért nem fog nagyon kihatni a mi hozzáállásunkra. amikor is a tanács által átadott anyagok elfogadására teszünk javaslatot. Tehát összefoglalva, azt remélem, hogy a tanács a parlamentet partnerként fogja tekinteni, a partnerség szellemében fog eljárni, és figyelembe veszi, mégpedig nagyon komolyan veszi figyelembe az észrevételeinket a tekintetben, hogy az el megkapott információ kielégíti-e az elvárásainkat vagy sem. Úgy hiszem, hogy ez igenis befolyásolni fogja a tanács mentesítési folyamatát. Vannak nagyon nyílt végű kérdések, de egyéb iránt mi pedig nagyon is nyitottak vagyunk a tanács megkeresési irányában de nem hiszem, hogy a bizottság által javasoltak szellemében a mentesítést elfogadhatnánk, illetve javasolhatnánk. Én az összes módosítót elfogadtam. Lehet, hogy nem abban a formában, hogy benyújtottak, de a gondolatot mindenképpen eh, más, hasonló irányba mutató módosítókkal ötvözve kifejezésre jutottam. Köszönöm mindenkinek az együttműködését. És úgy hiszem, hogy a módosítók a szöveg minőségét javították. Köszönöm szépen a koordinátoroknak, a frakció koordinátorainak a munkáját. És köszönöm a kitűnő munkát, melyet végeztek. Akkor kezdjük el a szavazást. Nem, bocsánat, tessék. Zonder képviselő. Köszönöm szépen, Hvad er rådets kommentar? Köszönöm. Jó lenne megnézni, hogy a tanácsnak milyen megjegyzései vannak, még a szavazás előtt. Jó lenne, hogyha a tanács kommentárjait előterjeszteni, még mielőtt szavazni kezdenénk. Köszönöm. Hát a tanács nincs itt, ugye? Van itt a tanács képviselője, aki kéri a szót? Zondergárd úr kérés alapján? Nincsen. Akkor szavazzunk először az egyes módosítóról. Itt az általános tanácsi mentesítésről van szó, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva 26 egy ellenében. Eh, Most pedig a mentesítés elhalasztásáról szavazunk, 2-től 5-ig megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 26 egy ellenében. Ezért pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. 26 voti. Elfogadva 26-1 ellenében. Most pedig tovább lépünk a hatos módosításról. Megnyitom a szavazást. Approvato elfogadva. C. Szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító, amelyet összekapcsolhatunk a D módosítóval. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. E, mint államér szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosítás. A szavazás zajlik. a szavazás bezáratott, elutasítva. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazunk az F szóbeli módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Most tömbben szavazunk az A, B és a G, mint Géza módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk. 21-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as és 24-esről együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Végszavazás a jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és már is tovább lépünk a számvevőszék költségvetése. Megnyitom a szavazást. Bíróság. Lezárom a szavazást elfogadva. Megnyitom a szavazást ezekről együttesen. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27 az egy ellenében. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentés tervezetről végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 a nulla ellenében, egyhangulag elfogadva. Tovább lépünk. Azt most a számvevőszék mentesítésére megnyitom a szavazást a mentesítésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-1 ellenében. Most pedig eh, a határozatról eh, Szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Jönnek a módosítók, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szakazást, szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Végszavazás az egészről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 27 egy ellenében. Tovább lépünk. A Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítéséről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 2 ellenében elfogadtuk. A javaslatról összességében kitámogatja, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a jelentés tervezet egészéről összességében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-2 ellenében elfogadtuk. Carico del Comitato delle Regioni. Most pedig térjünk át a Régiók Bizottságának 2008. évi mentesítésére. Megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva 25 mellette, 2 ellene következő. Az egészet, az egész határozati javaslatot szavazásra bocsátom, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadva. A. Módosító indítvány, szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kettes módosítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A határozati javaslatot egyben szavazok meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 26 mellette, 2 ellene. Most pedig az európai ombudsmanra térjünk át, mentesítés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette az egész határozati javaslatot szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette elfogadva köszönjük Csárnecki úrnak az egész munkát, amit végzett. Ah, vabbè, questo l'abbiamo già votato. Questo qua? O no? No, ne è rimasto un altro. Még maradt, elnézést, még maradt Európai Adatvédelmi Biztos 2008. évi mentesítés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 28 mellette. Az egész határozati javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, senki nem volt ellene, sebb tartózkodás nem volt elfogadva. Végül az egész határozati javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Nagyon jó. Gratulálok. Most pedig térjünk át az utolsó napi rendi pontunkra, szavazás, a közösségek pénzügyi érdekeinek védelme, csalás elleni küzdelem, 2008. évi, éves jelentés. Átadom a szót Kocolino képviselő úrnak. Allora, Sarò brevissimo. Eh, Rövid leszek. A jelentés kiemeli azokat az elemeket, amelyek a közösség pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatosak, arra vonatkoznak a csalás elleni küzdelemre. Köszönöm az összes kollégának, aki hozzájárult a jelentéshez. Egyébként ez a hozzájárulás nagy mértékben gazdagította a szöveget, 36 módosítást terjesztettek elő, és még a rezsibizottság véleményét is előterjesztették. Tíz kompromisszumos módosítás van, az előadó egy szóbeli módosítása, a szavazási lista tükrözi azokat a módosításokat, amelyeket elfogadtunk. Ami a kompromisszumos módosításokat illeti négy témára összpontosítottuk az ellenőrzés hatékonysága, a tagállamok kiadásai, a szabálytalanságok csökkentése, javítva a rendeletet, azután a korrupció és a pénzügyi bűnözés elleni harc, itt el kell különíteni, vagyis meg kell nézni, hogy milyen különbségek vannak a közbeszerzési eljárásokban, valamint az OLAF szerepe, hangsúlyt helyezve az OLAF függetlenségére, a tagállamokkal való együttműködésre, és azon lehetőségre, hogy az OLAF ellenőrzést végezen az EU fontos hozzájárulásai esetében az ENSZ-hez való hozzájárulásról van szó. Nem akartuk törölni annak megemlítését, hogy szóljunk a szükséges erőforrásokról az Olaf esetében. Majd utolsó kompromisszum, úgy döntöttünk, hogy megőrizzük az országokra való utalást olyan országok esetében, ahol problémák merülnek fel a parlament éves jelentéseiben. Szerintem egészében véve, legalábbis ami engem illet, én elégedett vagyok a munkával, amelyet az összes kollégával együttműködve végeztem. És úgy gondolom, hogy ma ezt a munkát befejezhetjük, mégpedig pozitívan. Köszönöm szépen. Akkor most szavazni fogunk. Egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kettes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Hármas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Egyes kompromisszumos módosítás, rezsi egyes kettes Hármas, ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences módosítás a regi bizottságtól. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Hetes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Nyolcas kompromisszumos módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. A kilences módosítás, kompromisszum, bocsánat, megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva. Tízes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Tízes módosítás, bocsánat, tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 14-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 17-es módosítás második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 22-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 23-as módosítás, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os módosítás első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Huszonhetes szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 28-as módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 29-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 36-os módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 25 mellette, két tartózkodást Tart, engedjék meg, hogy gratuláljak Kocolino úrnak. Így befejeztük a munkát. Szeretném jelezni, hogy a március 26-i ülés nem lesz meg, hanem legközelebb április 26-án 15 órakor találkozunk. Kellemes estét!